Kedves kolléganők és kollégák, a napirend következő pontja Szalafranka úr jelentése, és pedig az Európai Uniónak Latin Amerikájához fűződő kapcsolat. Láttam Szalafranka urat, pillanatnyilag nem látom. Nagyszerű. Láttam, hogy bejött esetleg valaki a frakciója részéről megpróbálja elérni az előadót? Még Eston asszonynak sem adhatom meg a szót, mert úgy látszik, hogy még neki is van valami fontos dolga itt a plenáris termen kívül. Kedves kolléganők és kollégák, akkor kettő percre felfüggesztem az ülést. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák, akkor ismét folytathatjuk eh, az ülést. Eh, Szalafranka úr még befejezi a telefonbeszélgetését, és leül a helyére, és utána meg is kapja a szót. Ismételném még egyszer, hogy most eh, folytatjuk az ülést, és, és pedig a Latin Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó közös stratégiákról. Szalafranka úr, öné a szó négy percre. Eston asszony éppen most érkezik, esetleg megvárhatjuk, amíg leül, és akkor meg tudja hallgatni a parlament álláspontját. Gut. Jó, akkor a főszereplők itt vannak a teremben. Ez kiváló. Akkor most harmadszor indítom el az ülést. Szalafranka úr, öné a szó, négy percre parancsoljon. Köszönöm. Elnök asszony, igen, tisztelt főképviselő, asszony. Azt szeretném elmondani, hogy ez a jelentés azon alapul, amit az elnökség tett. Az elnökség pillanatnyilag nem képviselteti magát, tehát nem hallja, hogy miről van szó. Üdvözlöm a bizottság közleményét. A két főszereplő mégiscsak itt van, a harmadik nincs. Ez a terület természetesen összefügg közös értékeink kiértékelésével is a világ GDP-nek 25%-a és lakosságának sem elhanyagolható része Latin Amerikából ered. Azonban más számok is ismertek, például az Európai Unió adja a legtöbb fejlesztési segítséget Latin Amerikának, a legtöbb befektetés és a legtöbb kereskedelmi kapcsolat a Európai Unióval van. Tehát az Európai Unió és Latin Amerika kapcsolata többet jelent, mint a piac. Számos közös értékünk van, mint például a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, a szólásszabadság, a jogállamiság, a játékszabályok betartása, a autoriter diktatúrák elutasítása. Eston asszony, különleges szakaszba léptek kapcsolataink, hiszen a reform folyamat kellős közepén vagyunk, a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, de megvannak a család problémáink, itt a gazdasági válság, és így tovább. A nemzetközi valuta alap nak nem szükséges már Latin Amerikában országokat segíteni. A európai országok elégséges segítséget nyújtanak. Ha visszatekintünk a tavalyi évre, mínusz 5%-os volt a volumen növekedése, Latin Amerika részén mínusz 1,8% volt. Hogyha megnézzük a növekedést, akkor az Európai Unióban ez 0,7% volt, Latin Amerikában 0,5 százaléke. Ez azt jelenti, hogy a csúcs találkozók nem úgy néznek már ki, hogy az északiek a déliekkel találkoznak, hanem a csúcs találkozóink sokkal kiegyensúlyozottabbak már. Elégedettek lehetünk az elmúlt évben folytatott politikánkkal, azonban még nagyon sok teendőnk van. 2000-2010-ig az Európai Unió Mexikót és Csillét kivéve mindenkivel egyezményt. Tehát Mexikóval és Csillével kötött egyezményt, míg az Egyesült Államok szinte az összes latin-amerikai országgal kereskedelmi megállapodásokat kötött. A stratégiai együttműködésünk, tehát Mexikóval és Csillével nagyszerű. A szerződésekben kizártuk Közép-Európát, itt nagy lelkűbbnek kell lennünk. És az Európai Parlament is üdvözölte az ön kezdeményezését, hogy legyen egy euró-latin-amerikai alapítvány, hogy a finanszírozás egyszerűbb legyen. Számos csúcs találkozón vetettük már fel ezeket a fontos kérdéseket. Vesztjük el a piacainkat, Kína már megelőzött minket, Dél-Amerikában, a kereskedelemben, illetve Latin-Amerikában. A spanyol elnökség pedig eh, azt várja, hogy ön eh, egy egyértelmű üzenetet küld majd eh, az Európai Unió részéről a latinamerikai partnereinknek. Köszönöm. Salafranca úr, nem értettem. Nem, nem értettem, hogyha két perce van még a végén, igen, kettő perc jut még önnek a végén. Tehát négy most, és kettő a végén. Elnézést kérek, ezt nem mondtam. Köszönöm, Szalafranka úr, most pedig Eston asszony kap szót, parancsoljon. Uh, uh Elnök asszony, tisztelt képviselők! Örülök, hogy újra itt lehetek az Európai Parlamentben, és lefolytathatom önökkel ezt a Latin Amerikáról szóló vitát. Először is szeretném Szalafranka úrnak megköszönni kiváló munkáját és gondolatait. Nagyon jól illusztrálja az Európai Uniós intézmények közötti konvergenciát, az, amit elmondott. Várjuk azt, hogy az Európai Unió milyen partnerséget tud majd ezzel a térséggel kialakítani. Nagyon köszönöm a parlament kötelezettségvállalását, amelyel biztosítottak arról, hogy meg akarják erősíteni ezt a kapcsolatot, nem mellesleg az interparlamentáris párbeszéd révén. Egyetértek azzal is, hogy a közeledő csúcs találkozó nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy megerősítsük kötelezettségvállalásainkat ezen régió felé. A partnerség eddig siker volt. Az Európai Unió jelenleg Latin Amerika második legnagyobb kereskedelmi partner és a legnagyobb beruházó a régióban. És az gazdasági térségen, a gazdasági kérdéseken túlmenően is egyre inkább elmélyítjük a kapcsolatainkat. Gondolok itt a biztonságra, a globális biztonságra, a klímaváltozásra, stb. A Latin Amerika Európai Unió stratégiával már az Európai Unió és Latin Amerika globális partnerség című követ, kö, dokumentumban is kifejtésre került. Megpróbáljuk megerősíteni a kétoldalú partnerségeket a régión belül, és olyan partnerséget próbálunk létrehozni, amely eredményorientált. Számos különböző intézkedést és kezdeményezést indítottunk el, Brazíliával és Mexikóval stratégiai partnerséget alakítottunk ki, Csillével pedig fejlesztés és innovációs társulást kötöttünk. Több partner vesz részt a kereskedelmi tárgyalásokban is, és megpróbáljuk a szociális területet is megerősíteni, a nem mellesleg a Mercosurral folytatott tárgyalásunk révén Dél-Amerikában. A migráció, a fenntartató fejlődés, illetve az illegális drogok elleni küzdelem mind olyan területek, amelyekre összpontosítunk a tárgyalások során, amikor meg akarjuk erősíteni a kapcsolatainkat ezzel a térséggel. Az integráció területén is nagyon sok tennivalónk van még, Remélem, hogy az Európai Unió és Latin Amerika is képes lesz arra, hogy a prioritásokkal foglalkozzon a csúcstalálkozón is. A csúcstalálkozóra kell, hogy legyen egy cselekvési tervünk, ami a, a környezet, klímaváltozás, technológia, tudomány, stb. területére is összpontosít. Megpróbáljuk a kétoldalú partnerségeket egy erősíteni, de emellett a beruházási alapot is meg, létre akarjuk hozni és megerősíteni, és akarunk egy latin-amerikai és karib térség alapítványt létrehozni. Ez a partnerség megkötését felgyorsítaná, és maximalizálná azokat a lehetőségeket, amelyek a kezünkben vannak, hogy segítsünk rajtuk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, ismételném, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésükre. Das Wort für... Nagyon szépen köszönöm, Eston asszony. Most Grez asszony kap két percre szót. Kedves kollégák! A madridi csúcs találkozó előtt egy pénzügyi, gazdasági, szociális és környezeti válságot élünk át. Ezért nagyon fontos, hogy a fejlődés érdekében együttműködést építsünk ki. Az emberi jogok is nagyon fontos kérdés, amikor Dél-Amerikáról beszélünk. Az Európai Unió a legnagyobb don adományozó, több mint 3 milliárd euróval ezen térségben. Az Európai Parlament és a szakbizottságai nagyon örülnek annak, hogy az Európai Unió például az oktatás fejlesztésére kíván nagy összegeket szánni. Az is nagyon fontos, hogy az asszonygyilkosságok problémáját elismerjük, és felismerjük azt, hogy milyen fontos az az ítélet, ami ebben az ügyben született a fejlesztés a kopenhágai tárgyalások után új intézkedéseket igényel Dél-Amerikában. Ezen a héten öm, például egy ekvádori projektről esett szó. Kulturális, környezeti kérdések, valamint az őslakosok problémája is a tárgyalások előterében kell, hogy maradjanak. Kolumbiában azok a minimális normák, amelyeket a környezetvédelem és a szociális védelem területén elvárunk, tiszteletben kell, hogy tartódjanak. Nagyon fontos az is, hogy az egészségügy területére is odafigyeljünk. Én személyesen nem akarom azt, hogy egyre több struktúrát hozzunk létre, amelyeknek óriási költségvetése van, nem. Gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne kétértelmű célokat tűzünk ki magunk elé, hanem legyenek prioritásaink, például az emberi jogok védelme vagy a környezetvédelme, és ezekre ösztön, ö, összpontosítsunk. Hogyha például a Peruval és a Kolumbiával tart öm, kötött szabadkereskedelmi egyezményre gondolunk, ezek nagyon jó ellenpéldák. Ezek úgy gondolom, hogy gyengítik az integrációt a térséggel. Ezért ismétlem, hogy a környezetvédelem és az emberi jogok szem előtt tartása kell, hogy minden külkapcsolati területen az első számú prioritás legyen. Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői következnek. Először Zálba képviselő másfél percben. Tisztelt elnökasszony, tisztelt főképviselőasszony, alelnökasszony, kedves kollégák! Latin Amerika egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk. És a vele az ottani országokkal kötött kereskedelmi egyezmények 700 millió embert érintenek. Ez a legjelentősebb kereskedelmi tárgyalás, amit a dél-amerikai országokkal folytatunk, és a madridi csúcs is rámutatott arra, hogy különösen Mexikó és Chile szerepe növekvőben van ráadásul. Kolumbiával is hamarosan megkötjük a két oldalú egyezményt, aminek mindkét fél nyertese lesz, és ratifikálás előtt állnak állni több más egyezmény is. Az andesi közösség országainak mindegyikével meg akarjuk azt kötni. A szabadkereskedelmi egyezmények kiváló eszközei az emberi jogok érvényesítésének. Meggyőződésünk, hogy a jövő egyetlen járható útja az, hogy ezeket az európai egyezményeket el kell mélyíteni a különböző országokkal és régiókkal, és ezeken keresztül lehet elérni az emberi jogok érvényesülését is nagyobb mértékben, mint az eddig volt jellemző. Most a szocialisták és demokraták részéről Mendez del Valle úr kap három percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Eston asszony. Először Franka urat szeretném megszólítani, mielőtt bármi másról szót ejtenék. A májusi csúcs kiváló lehetőséget ad a két félnek arra, hogy közeli, közeledjenek egymáshoz ezt a, a társadalmak is megerősítették. Ugyanakkor a partnerségi kapcsolatot fejleszteni kell, nem csak létrehozni. És ebben Eston asszony ennek komoly szerepe kellene, hogy legyen, mert egyébként nem használjuk ki ezen egyezményekben rejlő potenciált. Alá szeretném húzni továbbá azt is, hogy a latinamerikai országok kérésére ö, Európa segített ezen országok ö, eladósodási hely, adósság helyzetét kezelni, és munkahelyeket mentett meg így. A Badridi csúcs is ö, meggyőződésem, hogy sikeres lesz, mert megmutatja majd, hogy az Európai Unió és Latin Amerika között stratégiai partnerség áll fönn, és ezt mindkét fél igényli. Az úgynevezett latin-amerikai facilitás létrehozása a csúcs találkozó után is ide tartozó ö, előrelépés. A végső lökést, a új lendületet a folyamatnak az adhatja meg, hogyha a Mercosur csúcson is a Mercosur csúcson megtörténik ezen egyezmények véglegesítése Perúval és Kolumbiával. Remélem, hogy addig megfelelő megfogalmazást találunk ahhoz, hogy Ekvadort is bevegyük a körbe, és továbbra is nyitva tartsuk a kaput Bolívia felé. Lehet, hogy nem lesz sikeres a találkozó, annyira, mint szeretnénk, de véleményem szerint megvan az esély annak, hogy Panamával is megkössük az egyezményt. Ahhoz, hogy ez sikerüljön elérni, a szocialisták és demokraták javaslatát kérem megfontolásra érdemesnek tekinteni, vagyis a Latinamerikai országoktól el kell várni az emberi jogok teljes körű érvényesítését, a fejlesztési projektekben az emberek részvételének garanciáját és a stratégiai partnerekkel fenntartott kapcsolataink megerősítését. Panajatov úr következik a liberális frakció nevében. Két percet kap. Parancsoljon, Panajatov úr. Thank you. Tisztelt elnökasszony, tisztelt Eston alelnökasszony. Hallatszik most már, amit mondok? Igen. Tehát, kedves kollégák, örülök annak, hogy Szala Franka úr megalkotta ezt a jelentést a latin-amerikai országok és az EU közötti kapcsolatok fejlesztéséről, és meghatározta azt a stratégiai irányt, amelynek jellemeznie kell ezt a partnerséget. A következő években az Európa 2020-as stratégián belül kerül ennek a megvalósítására is sor miközben nagyon oda akarunk figyelni saját gazdasági és környezeti érdekeink figyelembevételére is. Európát a pénzügyi válság súlyosan érintette, és ez a partnerság bizonyos értelemben új esélyeket ad nekünk a válság kezelése szempontjából is. Köszönöm, hogy meghallgattak, elnök. Mi is köszönjük. Most Lunacek asszony kap szót a zöld frakció képviseletében két perc, két és fél percben. Köszönöm szépen. Felszólalásom első részét spanyolul szeretném elmondani. Én is nagyon fontosnak tartom a latin-amerikai országokkal való megállapodások aláírását. Franca úr jelentésében jól összefoglalja az eddig elért eredményeket. Vannak ugyanis eredmények, hiszen a latin-amerikai országok sok ö, elvárásunknak megfeleltek, és persze, ha mi írtuk volna a zöldek ezt, ezeket a megállapodásokat, akkor másképp hangzanának, de el kell, hogy ismerjem, hogy vannak eredmények. Szelefranka úr elmondta, hogy az EU-latinamerikai kapcsolatokon belül szeretném mindkét felet egyenlőnek tekinteni. De most amikor országokról beszél, akkor kormányokról vagy népekről beszél? A kormányok egyenlőségére vagy a népek egyenlőségéről beszél, és ha esetleg a népekről, a népekéről, akkor mi van a latin amerikában lévő nők és gyerekek helyzetével? Tehát jó ez a cél, csak kicsit messze vagyunk még tőle. A zöldek ö, fontosnak tartanák a helyi lakosok ö, öröklött jogainak, kulturális jogainak, női jogainak figyelembevételét is a nők diszkriminációjának visszaszorítását, a nőgyilkosságok megszüntetését, az ilyen ügyek emberi jogi bíróság elővitelét. Hiszen ezek általános emberi értékek és problémák, amelyek bárkit sújthatnak mindkét kontinensen. Vannak olyan kérdések, ahol nem értünk egyet a többi frakcióval, mi zöldek, mi nem támogatjuk a társulási megállapodások folyamatos megkötését. Az andesi közösséggel a teljes tágértelemben vett andesi közösséggel szeretnénk megegyezni, és nem csak Kolumbiával és Peruval. Most pedig angol nyelvre térnék át, és Eston asszonynak szeretnék kérdést megfogalmazni. Sajnos a jelentésben nem tudtuk megfogalmazni azt, amit azért mégis csak meg kell fogalmazni, ha más nem szóban, hogy a Belmontei Mega projekt a Singu folyón ö, óriási környezeti károkat okoz, és óriási ö, élettereket szüntet meg az ottani lakosság számára. Brazíliában több száz civil szervezet tüntet ellene, jogi eljárás is indult a projekt ellen. Szeretném öntől tudni, hogy a bizottság és ön, mint főképviselő, mit tesz annak érdekében, hogy az Amazon térségben élő emberek jogai, területi jogai érvényesülhessenek. Nagyon bőkezű voltam az idővel, mondja az elnök. Következő felszólalunk az európai konzervatívok és reformisták képviseletében, Tenak úr. Elnök asszony, főképviselő asszony, gratulálok Szalafranka úrnak ehhez a kiváló jelentéshez. A 2004-es bővítés után az Európai Unió érthetően újra fókuszálta figyelmét a partnerségét Oroszország és Kína felé. Azonban Latin Amerika és Európa között a kapcsolatok nagyon jól alakulnak. Egyszerűen elfelejtettük ezt a jelentős és nagyrészt demokratikus térséget, hiszen Brazília itt egy igazi óriássá vált. És da Silva elnök most a, a választások után, két hivatalban eltöltött ciklus után leköszön. Mexikó, Chile, Kolumbia mind ígéretes példája annak, hogy a demokrácia igen is virágozhat Latin Amerikában. És a szabadkereskedelmi egyezmények is ezt tükrözhetik. Venezuela viszont Hugo Chávez egy populista demagóg alak kezében van. Ecuadorban is aggasztó jeleket láthatunk, hogy Chávez példája és Kuba példája követésre kerül. Az argentin elnök viszont a belpolitikára koncentrál, és a Falkland szigetek esetében azért eléggé harcios húrokat pengetett. Köszönöm. Most az EFD nevében Belder úr másfél perce kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés az EU Latin Amerikához fűződő stratégiáról szól, és nagyon örülök annak, hogy itt van Eston asszony. Most, ami a Latin Amerikához fűződő kapcsolatok, az együttműködésünket illeti, azt láthatjuk, hogy például itt az iráni nukleáris konfliktusban szükségünk van a támogatásukra, tehát latinamerikai országoknak is. A latinamerikai országokat is fel kell használni az iszlám terrorizmus elleni harcra. És a latinamerikai országoknak szüksége van arra, hogy csatlakozzanak az antiszemitizmus elleni harchoz is. Sajnos Chávez elnök olyan politikát folytat, amely nem igazán egyeztethető össze a demokráciával. Múlt héten az európai sajtóban sokat olvashattunk arról, hogy Kína folytatja a menetelését Latin Amerikában. Most a függetlenek nevében Golnis úr másfél percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szalafranka úr jelentése nagyon sok mindent tartalmaz, ami érdekes, nagyon kiterjedt. Európának mindenképp érdeklődnie kell egy ilyen térséggel kapcsolatos külkapcsolatai és kapcsolatai irányába, hiszen több mint 100 millió emberről van szó, amelynek a, amely a globális GDP 10%-át adja, tehát nagyon jelentős térség. A Különösen a latin nemzetek, Olaszország, Portugália, Spanyolország nagyon sok lakossal rendelkeznek, még Franciaország is, akik Dél-Amerikából érkeztek. Azonban sajnálom, hogy a jelentés két nagyon fontos kérdés nem érint mélyebben. Az egyik a globalizáció és a szabad kereskedelmiség globális szinten, aztán a munka erő megoszlása. Azt gondoljuk, hogy a különösen súlyos gazdasági és szociális problémákra ilyen egyenrangú vagy egységes megoldásokat tudunk nyújtani. Ez nem így van. Aztán ott vannak a nagy amerikai testvérek is, akiknek nem vagyunk az ellenségei, és ott van a Monroe doktrina, amely akkoriban annó um, arról szólt, hogy hát um, Európa nehogy már kolonizálni akarja Dél-Amerikát. Most egy kicsit megfordult a helyzet, és úgy tűnik, hogy a, az amerikaiak, az észak-amerikaiak viselkednek nagy testvérként. Mindazonáltal nem mondhatjuk azt a dél-amerikaiaknak, hogy az igazság érvényesülése, a nők és férfiak közötti egyenlőség az egy általuk elérendő dolog, hogyha nekik nem segítünk ennek az elérésében. A további felszólalók következnek. Először Bazeszko asszony másfél percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Köszönöm Szalafranka úrnak, hogy megírta ezt a kiváló jelentést. És rá szeretnék mutatni arra, ahogy ő is, hogy az EU és a latin-amerikai országok közötti kapcsolatok elmélyítése elengedhetetlen. Jövő hónapban lesz a csúcs találkozó, amin minden áll vagy bukik. A spanyol elnökségnek a prioritásai között is ott van ez. Ugyanakkor ennél többről van szó, mert az egész folyamat sikere óriási kereskedelmi hatással járhat. Az európai termékek, köztük a román termékek piacának megteremtése Latin Amerikában is ezek közé tartozik. Például a Dacia nevű jármű nagyon népszerű Latin Amerikában, és a közös latin gyökerek ezt még segítik is. Nagyon üdvözöljük Szelefranka úr javaslatait a három oldalú megközelítésre, hogy az USA-t is be kell vonni ebbe a kereskedelmi kapcsolatrendszerbe, és nyomást kell gyakorolnunk a nők jogai érdekében, a oktatáshoz való hozzáférésük érdekében. A madridi csúcs találkozó most pontot tehet egy hosszú évek óta tartó pozitív fejlődésnek. Köszönöm. Most Jergeletró úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni Flamanka úrnak. Tudom, hogy nem elsőként, de ezt nem akartam elhallgatni. Nagyon sok okunk lehet Latin Amerika, Latin Amerikát fontos partnernek tekinteni. Sok millió latin-amerikai polgár jön évente Európába, főleg Franciaországba, Németországba, Svédországba, részben menekültként, hiszen sok országban még nagyon nagy a szegénység, de más okokból is, és nagyon ö, fontosak ezek az országok számunkra. Örülök annak, hogy Lydia Stön a spanyol elnökség megtámogatottsága mellett mm, Kolumbiával és Perúval várhatóan aláír egy egyezményt, és a Mercosurról és közép Amerikával általában javulnak így a kapcsolataink. Ez Európának is óriási előrelépés, nem csak arról van szó, hogy segítjük őket, ezeket a gyenge államisággal rendelkező országokat, pénzügyi eszközökkel és demokráciájukat, demokráciáikat, az emberi jogokat, hanem nekünk is érdekünk fűződik ehhez a segítséghez, hiszen Lédia ne felejts el, két ö, dolog mindenképpen igaz. Amikor latin-amerikai országokkal tárgyalunk, akkor itt elsősorban nekünk önnek az a feladata, hogy az európai cégeket ö, gólhelyzetbe hozza, játékba hozza, úgy tárgyaljon a latin-amerikai országok elnökeivel, hogy az európai gazdaságnak is jót tegyen, miközben felelősen felhívja a figyelmet a fejlesztési szükségletekre. A második feladata pedig az, hogy megszervezze az együttműködést Európán belül, hogy a globális piacon Dél-Amerikával kapcsolataink koordináltabbak legyenek. A következő felszólaló másfél percre Meissner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt Eston asszony, kedves Salafranca úr, örülök az Eurolat csoport tagjaként hogy ilyen jó jelentést írt, hiszen eh, nagyon lényeges mérföldkő ez az Európai Unió és Latin Amerika közötti kapcsolatokban. 1990 óta már nagyon eh, sokat haladtunk. 600 millió lakosa van Latin Amerikának, hasonló, mint az Európai Unióban. Osztjuk az értékeinket, mint az emberi jogok, a demokrácia, és így tovább. Azonban a körülmények nagyon különbözőek. Mindig ügyelni kell arra, hogy két partner egyforma erős legyen. Azonban még nem vagyunk egyforma erősek. Latin Amerikában probléma meg az analfabetizmus, a képzés hiánya, az infrastruktúra szegénysége és az emberi jogok is gyakran sérülnek. Szerencsére nekünk ilyen problémáink nem nagyon vannak. Természetesen a kábítószer kereskedelmet is meg kell válaszolnunk. De Latin Amerikát az Európai Unió támogatja a demokratizációs folyamatban. Azt kívánnám, hogy a partnerségnek az lesz az eredménye, hogy Latin Amerikában az emberek ugyanúgy békében élnek majd, mint mi itt az Európai Unióban. És azt remélem, hogy közösen tanulhatunk majd egymástól. Nagyon tetszik az is, hogy legyen egy európai latinamerikai béke és biztonság karta, vagy egy Európa és Latin Amerika közötti alapítvány. Ez tényleg jó ötlet. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Kozsusnyík úr egy percre. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt fő képviselő asszony, Szalafranka kolléga az előbb említette, hogy hasonlóak az alapértékeink mint Latin Amerikának. Ez lehetséges. Azonban eh, márciusban a kubai helyzetről cseréltünk eszmét. És hogyha a latin-amerikai stratégiáról beszélünk, akkor Kubát sem szabad elfelejtenünk. A kubai sztálinista rezsim totalitárius politikájával megpróbál ártani az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatoknak. Ennek nem szabad történnie. Latin-Amerika nagyon fontos partnerünk, a kubai rezsim nélkül is. Kubában nem a Castro rezsim a partnerünk, hanem a demokrácia képviselői. Köszönöm Jaime Ortegának, akit nagyon bátor szavakat talált a helyzetre. Saját eszközeinkkel kell az elnyomás ellen küzdeni. Tudjuk, hogy be kell tartani az emberi jogokat, fel kell szólalnunk a diktatórikus rendszerek ellen. Köszönöm. Most Bafton képviselő egy percre. Köszönöm, elnök asszony. A vita elején Ashton Barona azt mondta, hogy minden kérdésre szívesen válaszol. Arra kérném, hogy válaszoljon az én kérdésemre is. A külügyi bizottság javaslatai között szerepel egy euro latin amerikai karta, amelyet a biztonságra alapozunk, és az ENSZ hasonló jellegű dokumentumaira. A Ban Ki-moon megkérdőjelezte a Falkland-szigetek brit fennhatóságát. Azt kérte a, az argentin miniszterelnök, hogy próbálja meg az ENSZ elérni azt, hogy ez, a Nagy-Britannia vonuljon ki onnan, és ne és fennhatóságát, illetve befolyását vonja vissza. Mit gondol? Az önrendelkezés, ami az ENSZ dokumentumaiban szerepel, nem nincs-e ezzel ellentétben, és a nemzetközi szerződésénk alapján mit lehet tenni? Következő felszólalónk Feldman asszony egy percben. Kollégn. Tisztelt kolléganők és kollégák! Az Európai Unió és Latin Amerika között 1999 óta stratégiai partnerség áll fenn ennek egy alap oszlopa az alapszabadságok, az emberi jogok tisztelete, illetve a képzéshez fűződő jog. Ezt az alap pillért elég gyakran megsértik, hiszen Latin Amerikában 22 millióan analfabéták. Az Európai Unió nagyon fontos partner a Latin Amerikának. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a nőket még mindig diszkriminálják, ezen kívül az etnikai csoportokat, például az őslakókat. Ez pedig ellentétben áll az általános érvényű emberi jogokkal. Itt azért még van min javítani. Köszönöm. A következő felszólaló Janaku asszony másfél percre. Πρόεδρε, θέλω να a ιδιαίτερα a la franca, για την Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést, és gratulálok. A bizottság főképviselője is kifejezte, hogy mennyire fontos az, hogy szorosabbá tegyük kapcsolatainkat Latin Amerikával. Latin Amerikában az elmúlt években is lényeges fejlődésnek lehettünk tanúi a 80-as években eh, diktatúrák voltak ott, most azonban sikerült ezeket túlhaladni. Azonban a pénzmosás, a terrorizmus, a kábítószerkereskedelem, a munkanélküliség és a szegénység azonban még mindig jellemzőek erre a területre. Az Európai Parlament támogatásával szeretném eh, Eston bárónőt felkérni, hogy eh, támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek a képzéshez, oktatáshoz kapcsolódnak. Latin Amerika kulturálisan sokkal közelebb áll az Európai Unióhoz, mint a további fejlődő országok sora. Tehát az oktatás, a hagyományok, a történelem közösek. Éppen ezért ezen a területen is támogatnunk kell Latin Amerikát. Salafranca úr nagyon jó munkát végzett, és egy alapítványt javasol. Az Európai Parlament számára ennek az alapítványnak lényeges szerepe lenne, hiszen javítaná a Latin Amerikához fűződő kapcsolatainkat. Mindenképpen ebből kell kiindulnunk. A következő felszóló Boszkürt asszony, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utóbbi időben Latin Amerika egyre inkább közelebb került az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság a közleményében világszinten jelentkező szereplőkről és partnerekről beszélt, mint Európáról és Latin Amerikáról. Érdemes hangsúlyozni a Latin Amerikával kialakítandó stratégiai partnerségünket, különösen a Közép-Amerikával folytatott tárgyalásokat a társulási megállapodásra vonatkozólag. Most tegyük fel az íre a pontot, és próbáljuk meg tető alá hozni a végleges megállapodásokat. Ennek a folyamatnak az ösztönzése mellett hangsúlyoznám azt is, hogy mennyire fontosak az emberi jogok. Ezek a megállapodások abban kell, hogy segítsenek, hogy az emberi jogi helyzetet Közép-Amerikában javítjuk, és folyamatosan odafigyelünk azokra az országokra, amelyekben probléma merül fel, hogy tényleg tiszteletben tartják ezeket a jogokat az Európai Uniónak, akár a társulási megállapodás aláírása után is oda kell figyelni erre a területre. Nem csak kereskedelmi megállapodásról van szó, hanem egy politikai dialógusról, amelynek fontos részét képezik ezek a jogok. Közép-Amerikában nagy a szegénység, és a gazdasági előre a gazdasági fejlődés mellett ez a terület is fontos, hiszen ez a kettő összekapcsolódik. Európa és Közép-Amerika nem egyenlő felek a megállapodásban. A megállapodásnak figyelembe kell vennie azt is, hogy különböző pontról indult el ez a két régió, különböző szintről indultak el, de azért a szimmetrikus kapcsolat mégiscsak nagyon fontos. Nem csak az Európai Unió és a Közép-Amerikában létrehozott cégek fontosak, hanem az is, hogy a kisvállalkozások vagy az átlag állampolgár is nyer ebből a partnerségből. Bizonyosodjunk meg tehát arról, hogy egyetlen országot sem hagyunk ki a szerződések határai alól. Köszönöm, Ail volt képviselő úr, egy percre. Köszönöm szépen. Szeretném én is üdvözölni ezt a jelentést, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a kiváló munkáért, amit végzett. Szeretném felhívni a figyelmet a kereskedelem problémájára a Latin Amerika és az Európai Unió között. Biztosítanunk kell azt, hogy a kereskedelemre sor kerül, mégpedig egyenlő játékszabályok mellett a gazdák például Európában nagyon sok szabályt és elvárást kell, hogy figyelembe vegyenek, és nagyon jó minőségű élelmiszert kell, hogy termeljenek. Ez persze költséges. Ennek következtében piaci hátrányt szenvedhetnek az európai gazdák összehasonlítva árujukat a rosszabb minőségű, de olcsóban előállított külföldi, például latin-amerikai termékekkel. Nem csak az európai gazdák szempontjából kell nagyon óvatosan közelítenünk ehhez a kérdéshez, hanem például a fogyasztók érdekei szempontjából is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Európába importált termékek nem hagyják teljesen figyelmen kívül ezeket a jogokat, és nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. Az Európai Unióba beérkező termékek, um, sajnos az elnök asszony félbeszakította az előadót. Kívánja esetleg befejezni az utolsó mondatot? 600 millió ember él Latin Amerikában, és a régió GDP-je a globális GDP 10%-át teszik ki. Tehát nagy potenciál, nagy lehetőségek rejlenek ebben a térségben, és az európai, latin-amerikai tárgyalások nagyon jól e, ki tudják teljesíteni ennek a fontosságát. Szép hosszú szent, eh, mondat volt. Migaszki úr, egy percre. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy tényleg egy percben gyorsan megfogalmazzam a gondolataimat. Hölgyeim és uraim, Fukuyamának talán nem volt igaza, amikor azt mondta, hogy a liberális demokrácia az a történelem végét jelenti. Azonban igaza volt abban, hogy a liberális demokrácia a legjobb dolog, ami az embereknek történhet. Kívánom, hogy mindenki ilyen körülmények között éljen. Azonban sajnos Latin Amerikában, ami történik, az az, hogy a demokráciát a populizmus és a kapitalizmus helyettesíti, illetve a szocializmus, azaz egyenlő gazdasági populizmus. Ezért Eston asszonyt arra kérném, biztos asszony, az a nagy kérésem, hogy a tapasztalatunk és az európai gadófizetők pénze, valamint a know how olyan országba kerüljön, amelyek a liberális, szabad kereskedelem útjára lépnek, ne azokba az országokba támogassuk, amelyek populisták. Köszönöm. Most másfél percben Krétu asszony kap szót tisztelt képviselő asszony, elnök asszony. Esten asszony, ön a Latin Amerikával folytatandó kapcsolatok stratégiájának felelőse. Ez a stratégiai együttműködés összehangoltabbá tette az együttműködést a régióval, és végre 3 milliárd euró értékben az utóbbi 10 évben projekteket hozott létre a latin-amerikai országok ö, meglepő módon sokkal jobban kezelik a gazdasági válság globális hatásait. Persze náluk ö, a szegénység továbbra is jelentős, egyes országokban nő is. A szociális igazságtalanságoknak köszönhetően Bolíviában például most már a lakosság 60%-a él szegénységben, Brazíliában 26%-uk. Argentinában 13,9% a lakosságnak szegény. Tehát továbbra is szükség van fejlesztési segítségre és az intézményi kapacitások kiépítésére, hogy ezek a szociális különbségek csökkenjenek, enyhüljenek. Fontos továbbra, hogy Szalafranka úr jelentése megfogalmazza azt, hogy a milleniumi célok megvalósítását sem szabad feladni, még hogyha a millenniumon túl is vagyunk. A stratégiának be kell vonnia a civil társadalmat és minden szereplőt. McClarkin kap, asszony kap most egy percben még szót. Thank you, Madam President. Um, as a member of your... a Eurolat tagjaként Gratulálok Franca úrnak és a spanyol elnökségnek ahhoz, hogy a latin-amerikai kapcsolatrendszer fontosságát kiemelték. A klímaváltozás és a globális felmelegedés alapvető szempont kell, hogy legyünk, legyen a tárgyalások során a Karib-szigeti, orsz, Karib-szigeti térséggel. Az energiahatékonyság, az energiállátás biztonsága éppen ilyen fontos aspektusok. Nem csak kereskedelemről kell beszélni, hanem például képzésről, oktatásról is. A végső célunkat ugyanis Dél-Amerikával csak akkor érjük el, hogyha minden eh, aspektusát fejlesztjük eh, a társadalomnak, a fejlődésnek. A latin-amerikai eh, résztvevők számára pedig óriási lehetőség az, szakmai önmegvalósításuk részét is képezheti azt, hogy az EU-val kötendő kapcsolatokon belül aktiválják magukat. Köszönöm szépen! Most a vita végére értünk és a spontán felszólalások kezdődhetnek meg. Először egy percben Nikolászics úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Én is régóta dolgozom az EU és latin-amerikai kapcsolatok kiépítésén, és a spanyol elnökség új lendületet adott ennek a folyamatnak, amelyből mindkét fél profitálni fog. A latin-amerikai országokban óriási az emberi potenciál, hiszen 600 millió lakosa van ezeknek az országoknak összesen, és természeti erőforrásaik is jelentősek. A világ GDP-nek is jelentős hányadát termelik meg itt. A fő befektető ebben a térségben az USA után Európa, és meg kell erősítenünk pozícióinkat ebben a térségben, a közös értékek alapján a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok védelmének elvei alapján. Célzott intézkedésekre van szükség a meglévő mechanizmusok további kiaknázására. Ezt a megközelítést támogatom, és a Jurolat második fordulójában is majd elő fogom adni mondani valamot Spanyolországban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Kecsri AI keretében Grízbek asszony kért még szó, de úgy látom nincs itt, úgyhogy már is tovább mehetünk. Romeva, Romeva úr, elnézést. Időnként nem tudom elolvasni a nevet. Romeva úr, egy percben. Köszönöm a lehetőséget, szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy nyugtalanító kérdésről tegyek említést. Néhány nappal ezelőtt történt valami Kolumbiában. Azt tapasztalták, hogy a kolumbiai biztonsági erőket összefüggésbe lehet hozni hamis, az ellenzékre vonatkozó hamis állításokkal. Közvetlen forrásból származik az információ. Ez is ahhoz a dossziéhez tartozik, amit a hírszerzések jelenleg vizsgálnak. Ez az információ azt valószínűsíti, hogy a kormány megpróbál közvetíteni a FARC, Geriák és az említett ellenzéki csoport között. Esten azt mondja, hogy intézném tehát a köz, következő kérdést. Az Európa művelet keretében szeretnénk világosan és egyértelműen felhívni az európai emberi jogi eh, szervezeteket, eh, és tulajdonképpen pellengére akarják állítani az európai emberi jogi szervezeteket. A jelentésből tulajdonképpen nagyon nehéz kihámozni azt, hogy mi is történt, és mit tettek a kolumbiai hatóságok. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Morcer úrnak. Miután 300 évig gyarmati uralom szenvedett Latin Amerika most, a, és ezt követően a hidegháborús szintéré vált Latin Amerika, közben sikerült feltörekvő régióvá válnia. Oroszország, Medvegyev, példája is bizonyítja azt, hogy megpróbálja Oroszország erősíteni a Dél-Amerikához fűződő kapcsolatokat és világosá válik, hogy Európa is egy egyértelműen kell, hogy kialakítsa politikáját a, ezen nagyon fontos régióval kapcsolatban. Nem elég, hogyha a Mercosurral felveszünk a kapcsolatot, gondolni kell azokra a kis országokra is, amelyek nem tagjai az Andok közösségnek vagy a Mercosurnak. Az EU legfontosabb, illetve második legfontosabb kereskedelmi partner és a legfontosabb adományozó a fejlesztési támogatások tekintetében. Gazdasági szempontból tehát nagyon fontosak vagyunk, és ezt a pool pozíciót ki kell használnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Molzer úr. Most pedig megadom a szót eh, Szid Bestris úrnak. A latin-amerikai és európai kapcsolatok stratégiai partnerségé fejlődtek. Ez a két eh, régió 1999 óta egyre szorosabban működik együtt, eh, két oldalú csúcs találkozókat tartanak, a következő ilyen májusban lesz Madridban. Ma nagy örömmel vagyok itt, hogy támogassam Szala Franka úr jelentését, és csatlakozom a többiekhez, akik gratuláltak már neki a kiváló jelentés elkészítéséhez. Mindig is nagyon szoros kötelékek voltak a két régió között politikai, kulturális, gazdasági téren egyaránt. A közös alapítvány létrehozása nagyon aktuálisnak és jogosnak tűnik. A mezőgazdasági bizottság tagjaként szeretném a gazdaságnak ezt a területét is kiemelni. Nagyon fontos ez a terület. 600 millió fogyasztó él Latin Amerikában, gazdák, kistermelők, akik nagyon sokat szenvedtek a gazdasági válságtól, nehézségektől. Dél-Amerika kiváló hely, európai beruházók, befektetők számára Európa tulajdonképpen nem csak a 3 milliárd euróra tervezett fejlesztési támogatásával a legnagyobb adományozó, de az egyik legnagyobb befektető is. A fontos szakbizottságok közelmúltban közétettek jelentéseket, és az állásfoglalásokban szeretném, szeretnénk kihangsúlyozni ezeket a kapcsolatokat is. A kopenhágai célkitűzések teljesítéséhez nagyon szükséges és alapvető fontosságú, hogy együttműködjünk a e, nagy szennyező országokkal is. Köszönöm, és Cassini úrnak adom meg a szót. Nincs itt? Akkor Skin úr. Csak annyit szeretnék mondani, nem kívánom megismételni az elhangzott megjegyzéseket. Annyit mondanék, hogy néhány nehéz kérdés azért fennmaradt Kolumbiával kapcsolatban, emberi jogi kérdések kapcsán. Richard Howard kollégám nem tud itt lenni a vulkán kitörés miatt, de ő is rámutatott arra, hogy különösebb problémák vannak Kolumbiában a szakszervezeti eh, vezetők elleni támadások miatt. Ezen el kell gondolkoznunk, és szükség lenne egy stratégiára az egész eh, dél-amerikai kontinenssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Esten asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kezdeném, hogy én is, ahogyan a képviselők ezt megtették, gratulálok Szalafranka úrnak a kiváló jelentéshez. És ő is, mások is, a spanyol ernökségnek is szeretnék gratulálni, és megköszönni azt, amit tettek, nem csak a csúcs találkozó kapcsán, hanem egyáltalán azzal, hogy támogatták a kezdeményezéseinket. Nagyon fontos ez a csúcs találkozó. Lehetővé teszi majd számunkra, hogy erősítsük kapcsolatainkat, a kontinenssel. Tartunk majd a csúcs találkozó mentén külügyminiszteri találkozót is, ami nekem különösen fontos. Remélem, hogy ezen alkalommal elmélyíthetem több jelenlévő országgal a kapcsolatainkat. Elhangzott az, hogy mennyire fontos a kereskedelem, az európai beruházások. Valóban mi vagyunk a legnagyobb beruházók ebben a régióban, és örömmel hallottam azt, hogy a kollégák beszéltek az innováció szerepéről. Ez is rendkívül fontos. Természetesen nagy hangsúlyt kapnak az emberi jogi kérdések. Biztosítanunk kell azt, hogy ez egyértelműen része legyen azoknak a dinamikus kapcsolatoknak, amelyeket ki, létre kívánunk hozni. A képviselők megemlítették az asszonygyilkosságok speciális problémáját, és a bizottság mindig is síkra szállt az ős lakosság jogainak a védelme érdekében, továbbra is ezt fogjuk tenni. Kolumbiával kapcsolatban örülök, hogy nem csak a parlamentben hangzottak el erről vélemények, hanem az európai és nemzetközi TUC kapcsán is. Feljegyeztük azt, hogy milyen jelentős előrelépés történt ezen a területen és a kereskedelmi megállapodás kapcsán is látni fogjuk, hogy az emberi jogi záradék mennyire segítséget fog nyújtani a törekvéseink előrésében, és talán sikerül majd az aggájainkat enyhíteni Kolumbiával kapcsolatban is. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos szerepet kell játszanunk nemzetközi téren is. Brazília és Irán voltak a konkrét példák, amelyeket említettek és Brazília külügyminiszterével folytattam egy megbeszélést konkrétan ezekről a kérdésekről. A Falkland-szigetek kérdését is felvetették, természetesen a <clears throat> tagállamok is ratifikálták a tengerekre vonatkozó ENSZ egyezményt, és nyilvánvalóan, hogy a jogállamiság szempontjainak ott is meg kell felezni fontos, kulcsfontosságú a párbeszéd ezzel a régióval. És végezetül az Erasmus, az oktatási programok ebben a kontextusban szükség, szintén említést érdemelnek. És még egyszer gratulálok Szanafranka úrnak. Thank you very much, Mrs. Ashton. Köszönöm szépen, Ashton asszony. Akkor most Szalafranka úrnak adom meg a szót. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, minden, köszönöm valamennyi kollégának a hozzászólásaikat. Este asszony el szeretném mondani, hogy a az alapvető elem, ami az elkövetkezendő években meg fogja határozni ezeket a kapcsolatokat, az a politikai szándék, azok a politikai motivációk, amik a szanhozói döntésekre épülnek, az, ez hozta létre egy párbeszédet a Riói csoporttal 90-ben, és ugyancsak politikai okok tették lehetővé hogy megoldjunk különböző problémákat. Szeretném elmondani, hogy mi valójában egy értékközösség vagyunk, és éppen a plenáris ülés alkalmával ö, döntöttünk egy nagyon fontos ö, állásfoglalásról Kubával kapcsolatban. Követeltük a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását. Kérném Eston asszonyt, hogy ö, lépjen fel annak érdekében, hogy egy személy, aki be volt börtönözve és spanyol állampolgárságot kapott, és akit Fernando Fernández védett, hogy az orvosi kezelést kaphasson Spanyolországban ezek a megállapodások aztán Kolumbiával, Peruval is társulási szerződések jöttek létre. Ne feledkezzünk meg az emberi jogok kérdéséről Kolumbiában, ez még mindig nagyon fontos kérdés, bár sok előrelépés történt. A kolumbiai nép egy békés nép, akik szeretnének békében élni tovább. Úgy gondolom, hogy a parlament többsége támogatja ezeket a megállapodásokat. Egy kis lehetőséget kell hagyni a latin-amerikai tárgyalásokhoz. 25%-ot képviselünk a, az exportban, ők pedig 2%-ot a miénkben. Tehát a Mercosurral tovább kell ápolni a kapcsolatokat. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió gazdasági szempontból hanyatló fázisban van de az Európai Unió, Unió ugyanakkor konszolidálja is saját magát a főképviselő segítségével. Reméljük, hogy a politikai szándék meg jelen lesz a madridi csúcson, és továbbra is kulcshelyet fog ez Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és a szavazásra a májusi első plenáris ülés